Bonjour à tous. La séance est donc... Üdvözlök mindenkit, folytatjuk az ülésünket, és a tegnapi napnak a jegyzőkönyvvel hozzáférhető. Van-e észrevétel? Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet hagyottnak tekintjük. A következő napi rend van most itt előttünk. Az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések, közös